Yes, friends, uh, we'll start the meeting because it's a long meeting. And... Akkor kezdjük meg uh, a mai munkánkat, nagyon hosszú lesz a szavazó lista. Kezdjük uh, meg a napi rendünket. Minden nyelv elérhető, kivéve a máltait, a horvátot, illetve az e, írnyelvet a harmadik napi rendi pont a április 26-ai jegyzőkönyv elfogadása. Elfogadjuk ezt. Ezek után rátérünk a napi rendünkre. Ágész asszony jelentése a foglalkoztási irányításokról, utána a költségvetési lehetőségek az Európai Unió számára, utána pedig Jaz Uevecka asszony jelentése az LKS változat létrejött jegyzőkönyvről, a szavazás 5 órakor fog kezdődni, és a következő lesz a sorrend. Először a foglalkoztatási szabizottság hozzájárulása a struktúrált párbeszédhez, aztán Pirinszki úr jelentése az MFF 2014-2020-as időszakra vonatkozó választások utáni felvizsgálatának előkezdése, utána pedig a fogyatékosságról élő személyekről szóló ENSZ egyezmény végrehajtása, és Stevens asszonynak ez a jelentése lesz az utolsó jelentés, előtte pedig a menekültek a társadalmi fogadás és munkaerőpiaci integráció lesz. Hosszú lesz a szavazás, de megkezdjük a munkát a rendes napirenddel és megadom az A Máter úr, ennek kérdése van? Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, tiltakozni. A múlt héten ugyanis árnyék előadóként elfogadtam Krasnodevski úr eh, meghívását, a kis és középvállalkozások foglalkoztatási kérdésével kapcsolatos témában, és módosító indítványokról tárgyaltunk, hogy hogyan tudjuk ezeket kompromisszumos módosítókba ötvözni. A néppárt, a szocialisták, a GUE elvi kérdést, álláspontot nyilvántattak, ami a következő. A mi komprom- állás a mi módosítóinkat nem is hajlandóak elolvasni, és hogyha abba belekerül bármi a miénkből, akkor ezeket a kompromisszokat meg sem szövezek. Ez egy borzasztó, antidemokratikus elv. Ez nem megy, hogy folyamatosan választási kampány folyik még az árnyék előadói üléseken, egyeztetéseken, és arról nem is beszélve, hogy az európai polgárok érdekeivel is ellentétes ez, ezért szerettem volna nyilvánosan is bejelenteni, hogy az a szakbizottság elnökének ezzel kapcsolatban egy hivatalos levelet is intézünk. Majd köszönöm. This is a point of order, and I give the floor to Mr. Kászornak adom meg a szót rendi kérdésben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jogunkban áll ez. Sajnálatos módon eh, az életnek van egyfajta álláspontja, viszont az EPP ellenzi ezt az álláspontot, és igenis mi dönthetjük el ezt, hogy kivel kötünk kompromisszumot, akkor, amikor bizonyos dossziékről van szó, nem ellene irányul, hanem a frakciójának álláspontjai ellen irányul, amelyekkel mi nem igazán vagyunk elégedettek. Thank you. Köszönöm szépen, akkor következzék a négyes napi rendi pont, foglalkoztatási iránymutatások a tagállamok számára, és Ágé asszony kapja meg a szót. Grazie Presidente. Ehm, Oggi lei sostituisce. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni azt is, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy együttműködhessünk megfelelő módon a koordinátorokkal. A múltban, az elmúlt évben az Európai Parlament a tanács egyik eh, iramutatásáról nyilatkozhatott. A foglalkoztási szakbizottságban igazából, amit most előttük van, ez egy eh, nyilatkozat volt arról, mit szeretnének tenni. Nem mondtak igazából sokat arról, mit kívánok tenni a foglalkoztatás érdekében. Eléggé homályos volt az, amit mondtak. Eh, gyakorlati intézkedéseket nem javasoltak amelyeket lehetett volna alkalmazni ahhoz, hogy a szegénységet, illetve a munkanélküliséget lehessen küzdeni. Az adatokat, a számokat sem vett igazából figyelembe a munkanélküliség kapcsán, vagy a szegénység kapcsán. Arra is utaltunk, hogy miért nem vették figyelembe ezeket az adatokat, pedig ezek alapján lehetne egy megfelelő képet szerezni a helyzetről. Megalapodtunk abban, hogy ezt a javaslatot lehet javítani, konkrét adatokat, számokat tüntettünk fel a szegénységgel, munkanélküliséggel kapcsolatban, és a beterjesztett javaslatok valóban konkrétak voltak. Szeretnék ezt a javaslatot hatékonyá tenni, nem csak egy szándéknyilatkozatnak kell ennek lennie, hanem konkrét intézkedéseket kell javasolni. A módosítók, amelyekből kompromisszumok lettek, itt is specifikus intézkedések vannak megfogalmazva. Minimális jövedelem, szociális védőintézkedések, olyan intézkedések, amelyekkel a hosszú távú munkanélküliséget lehetne küzdeni, a bürokrácia, egy olyan mechanizmus, amely a kkv számára nehézé teszi az életet, és itt is szeretnénk, hogyha csökkenne az administratív teher, ami a KKV-kra nehezedik, az önfoglalkoztatók helyzete, a német kollégák egy platformot is kidolgoztak, a nyugdíjrendszer, ez is nagyon fontos, annak érdekében, hogy ne álljanak elő olyan helyzetet, mint amit láthattunk Görögország esetében a harmadik segédcsomag kapcsán egy nagyon súlyos nyugdíjreform jött létre. Nagyon fontos az, hogy a további támogató intézkedéseket is végrehajtsák. A szakbizottság munkáját a tanács tavaly azonban figyelmen kívül hagyta. Most, egy évvel később azt kérjük a tanástól, hogy azt a azt láttuk, hogy ugyanazt a javaslatot kaptuk meg, mint tavaly. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik segítették a munkámat ebben a dossziéban. Azt a munkát, amit mi elvégeztünk, megpróbáltam ezt eljuttatni a tanácshoz, belefoglalni ebbe a jelenlegi tervezetbe. és mindenki, aki velem együttműködött, ezt támogatta. Tehát hangsúlyozzuk még egyszer ugyanazt, amit eh, tavaly elmondtunk, és amit elfogadtunk tavaly júliusban a plenárison. Most egy évvel eh, később egységesen eh, kitartunk az álláspontunk mellett, ezt nem szabad, hogy a tanács ezt megkerülje. Pontosan ezért benyújtottam számos módosítót, annak érdekében, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget arra, hogy kimondjuk, hogy mennyire fontos ez a téma. Nem kell hónapokon át, nem lehet az, hogy hónapokon át dolgozunk egy jelentésen, javaslatokon, és azt utána teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a tanács. Ami a kontextust illeti, én nagyon szívesen együttműködök a kollégákkal, és megköszönöm már előre is a segítségüket. Szóval Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Na wstępie w imieniu grupy EPP chciałam podziękować Tobie, Laura. Az EPP nevében szeretnék, Laura, neked köszönetet mondani az előkészítéséért ezen javaslatnak. A legfontosabb dolgokat már kimondtad, vagyis az Európai Parlament eh, javaslatai, amelyet 2015-ben jelentek meg, ezeket, az, ezeket a tanács nem vette figyelembe. Úgy gondolom, hogyha a tanács munkáját szeretnénk értékelni, akkor meg kell kérdezni azt, hogy mit eh, tehetnénk jobbá itt az Európai Parlamentben. Nagyon fontos az, hogy azon legyünk, hogy egyértelmű legyen a javaslatunk prioritásokról kell beszélni, és nem pedig egy kívánságlistát kell ö, létrehoznunk. Tudom, hogy nem könnyű ez a feladat. Minden frakcióval meg kell állapodnunk, és különböző érdekeink vannak, de azon kell lennünk, hogy az ajánlásaink valóban célirányosak legyenek. Szeretném azt is elmondani, hogy a javaslatban arról van szó, hogy az országspecifikus specifikus ajánlásokban olyan ajánl specifikus ajánlásokra van szükség, ez van négyes pontban, és Sofia eh, Ribeiro is ezt javasolta. Három indexről kell beszélnünk a szakbizottságunk nevében. A három eh, kvótát kell itt figyelembe vennünk, a hosszú távú munkanőkliséget, a fiatalok munkanélküliségét, illetve eh, a és eh, a frakcióink nevében a négyes javaslatról szeretnék beszélni. Nem értünk azzal egyet, hogy eh, a megszorító politika ahhoz vezetett néhány országban, hogy nőtt a munkanélküliségi ráta, néhány országban persze szükség volt erre a megszorító intézkedésre, viszont ezzel meg lehetett erőzni egy súlyosabb válságot is. Mi támogatjuk a minimálbért, de nem a minimális jövedelmet. Itt azonban figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét. Végezetül hangsúlyoznám azt, hogy egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a 2015-ös ajánlásaink továbbra is érvényben vannak, és ezeket alkalmazni kell. Eh, Köszönjük. Javier Lópeznek adom meg de szocialista frakció nevében a szót, parancsoljon. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, En primer lugar, lo que queríamos hacer desde nuestro grupo es agradecer a... Köszönöm szépen. A frakciónk nevében először is szeretnénk köszöntet mondani az előadónak a kiváló munkáért. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos a parlamentnek és ennek a szakbizottságnak a szerepe a tanácsajánlások végrehajtásának monitorozásában. Lássuk be, hogy a 2015-ös véleményünket nem nagyon vették figyelembe, a tanácsajánlásokra nem volt nagy hatással. Tehát óriási munkát végeztünk, de úgy tűnik, hogy hiába, hiszen a tanács a maga bölcsességében úgy vélte, hogy a parlament ajánlásait figyelembe venni felesleges lenne. Milyen ajánlásokat tett a jelentéstevünk? Hát többel is egyetérthetünk ezek közül. Először is a tanács ajánlások szellemiségére utal és hivatkozik, emlékeztetvén mindazokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk, például a foglalkoztatás, az egyenlőtlenségek, a szegénység terén, a jövedelembeli viszonyok jelentős eltérése terén, illetve hogy ezek, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az oktatáshoz, a képzéshez. Ez hogy teljesen igaza van abban, hogy Valóban borzasztó, hogy a tanács fittyet hány az Európai Parlament véleményére. Illetve a makrogazdasági mutatók mellett más szempontokat is jelenbe kell venni. Laura kép viselőasszony ezen megközelítésével egyetértünk, és reméljük, hogy az egyeztetések során, hetekben majd tovább tudjuk javítani ezt a néppárti árnyék előadóval egyetértek, igen, ez jó kiindulási pont, de lehet még a hosszú távú munkanélküliség elleni harca, a fiatalkorúak munkanélküliségének visszaszorítása és egyetületeken még több eredményt elérni. Köszönjük, Basír úr! Nincs ugyan itt, de McIntyre asszony próbálja az által hagyott ült betölteni, parancsoljon McIntyre asszony. Köszönöm szépen, Elnök asszony, én arra beszéljött, sajnos nem tud itt lenni, épp ezért eh, és bocsánatot kér, és én képviselem. És először is eh, meg kell köszönni a jelentéstevének a munkáját. A konzervatívok eh, a bizottság javasolt szövegét támogatja, ugyanakkor nem támogatjuk a módosítást, amit a jelentéstevő javasolt. Ugyanis kompetencia hatás kérdését vitatjuk mi a konzervatív frakcióban. Ugyanis a vizer vezérelvek, amelyek a foglalkoztatást irányítják, a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik. Épp ezért nem támogatjuk a, a vezérelveknek a megtárgyalását, és ezen kívül azt is megkérdőjelezzük, hogy ilyen módon tudjuk-e leginkább hallatni a hangukat. Ugyanis vannak olyan területek, ahol az együttöntési eljárás feladatát kapja meg a parlament, de a kezdeményezés a bizottság kezdetőbb van. Ezek kívül sok saját kezdeményezésű jelentésünk is van, amely világosá tette a parlament álláspontát egy csomó kérdésben. És a foglalkoztatási bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy hogy tud legnagyobb hatást elérni, nem pedig az óhajait kifejezni állandóan. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az Aldétól senki sincs itt. A Guétől sem. A zöldek részéről sem. Tehát akkor a Nathan úr jön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit zavarban vagyok, ugyanis nem igen tudom, hogy miről is beszéljek itt most. Módosítókról szóltak, amelyet Vázsia asszony készített el, de én ugyanakkor nem értem, hogy mi történik az eszmecsere folyamán. Ugyanakkor számomra kielégítő, miközben önöket hallgatom, nagyon érdekes ugyanis, hogy meg, ki, tehát megkérdőjelezik a tanács és a bizottságnak a hatáskörét. Ennek én nagyon örülök, elégedett vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen most jöttek rá, hogy a parlament egy demokratikus intézmény, tehát amikor a tanács bizonyos dolgokban dönt, e, e, hogy elfogadhatók, és akkor a bizottság meg azt mondja, hogy nem elfogadható, e, akkor a foglalkoztatás terén évek óta láthatjuk, hogy semmilyen módosítás nem történik. Tehát amely káros a foglalkoztatás szempontjából, tehát például a bevándorlásnak a segítése, a migránsoknak az alkalmazása, akkor a kiküldetésben lévő munkavállalók és a többi. Ezek mind károsak a munkahelyek számára, és a tanács és a bizottság e, azt mondja, hogy azért nem működik Európa, mert nincsen elég Európa. Én ezt bukásnak tekintem, és épp ezért örülök nagyon az önök véleményének. Köszönöm szépen. Mátten úr, a jelentés tervezetben benne van minden módosító. Akkor az, idő, az ütemterv június 6 a módosítók benyújtásának a határideje bocsánat, nem hatodik, hanem hetedike. Tehát akik nem elégedettek, azoknak ez lehetőséget biztosít arra, hogy módosítsák ezt a javaslatot. A módosítók tárgyalása június 21-én és július 13-án, 14-én lesz majd a plenárison megszavazva. Nos, akkor nézzük az ötös napi pontot. Ez pedig a költségvetési lehetőség az euróvezet számára, és hogy ennek milyen következményei vannak az EU költségvetés számára. A komplementaritás és a parlamentnek az ellenőrzése. De mivel a jelentéstevő eh, Szilikiotis úr nincs itt helyette, eh, itt van valaki, és szeretném, ha bemutatkozna, amikor elkezdi ön, de megadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a kollégám nevében szólalok itt fel, Sziliki Ortiz kolléga nevében, és az ő nem nézőpontját mutatom be. Ezért felolvasom most azt, amit ő elküldött nekem. és ezt angolul fogom tenni. Én Vagy illetve inkább a portugál meg az angol közötti valami köztes nyelven. Először is szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy nem tudok ma itt lenni. Ugyanakkor szeretném megköszönni önöknek a megértését, és e, köszönöm a kollégának is, hogy engem helyettesít, aki az eurózóna költségvetési lehetőségéről számol be. Ciprus óta a politikai, a múlt heti választások után a politikai események alakulása volt itt a téma. Szeretném megköszönni önöknek, hogy foglalkoztak ezzel a témával, és reméljük, az, hogy az együttműködés is sikeres lesz önökkel. A vélemény mögötti háttér az, hogy elsősorban a az eurozóna költségvetési kapacitásának a eh, jellegével eh, foglalkozunk, anélkül, hogy a gazdasági szempontokat eh, figyelembe vennénk. Ez a mind a költségvetési, mind a gazdasági bizottság, szakbizottság hatáskörébe tartjuk. Nos, az eurozónát szeretnénk kiterjeszteni és intenzifikálni ilyenkor problémák merülnek fel, például a jóléti államnak a torzulása, aztán a fiatalok munkanélkülisége. Nem tudjuk elrejteni azt a tényt, hogy egy olyan unióban élünk, ahol a szociális kohéziát már szétfoszlik. Tehát ezért a véleménytervezetnek az első része ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hangsúlyozza azt, hogy meg kell E, e, erősíteni a munkavállalóknak a helyzetét, új tisztességes munkahelyeket kell teremteni, és együttműködni kell a szociális partnereknek, itt tiszteletben tartva a kollektív tárgyalásokat és megállapodásokat. A kettes és hármas bekezdések ugyanilyen stílusban folytatják a kérdét. A parlamentben a balt oldalt is beélítve egyoldalú gazdasági politikát folytatnak. Ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül az Európai Unió a megszorításoknak a szociális következményeit, a munkanélkülések problémáit és a szegénységet. Az Eurostat eredményei szerint a munkanélküliek, aki 37,5%-ról 2005-ben 46,0%-ra növekedett a szegénységi veszélyezettetettség. Ezeket az egyoldalú politikákat épp ezért meg kell változtatni, és az európai szemeszterbe egy szociális pillért is bele kell venni a viták közös munkanélküliségi és foglalkoztatási terveket tárgyalnak meg, de nincs de ezeket a javaslatokat még nem mutatták be a parlamentnek. Csak arról beszélünk, hogy a, ezt a fajta programot bemutassák a parlamentnek, azért, hogy a jóléti államot megerősítsék az állampolgárok számára, és nem lehet semmilyen feltételt számítani ennek. A tagállamoknak kell egy egyetértési nyilatkozatot elfogadni, és olyan intézkedéseket bevezetni, kellett nekik olyan intézkedéseket bevezetni, amely a jóléti államot tönkretette. Az ötös bekezdésben egy lépéssel tovább haladunk, és megémlítjük, hogy bármilyen programnak hatékonyan kell a szegénység és a szociális kirekesztékes ellen harcolni. Ugyanakkor ne felejtsék el, hogy a, a, a munkanélküli segély eh, nem nem eh, veszélyeztetheti a holisztikus politikákat, amely a reálgazdaságot kellene, hogy támogassa azért, hogy biztonságos munkahelyeket hozzanak létre. Szeretném ezekkel a gondolatokkal zárni, és várom a kollégáknak a véleményét. Köszönöm. Thank you, Mr. Pimentel López, for this. Köszönjük az első árnyék előadó Lopé Fontányi asszony. A helyét Ribeiro asszony próbálja eltenni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok én is minden kollégának. Veronika Lopet Montanye nem tud itt lenni, ezért azt kérte, hogy én olvassam fel a nevében a következőket. Quoting. First of all, I would like to thank Mr. Silikiotis, the Silikiotis úrnak köszönete tartozunk az um, véleménytervezet elkészítésért. Mm a gazdasági felnendülésnek tükröződnie kell a mindennapokban is, méghozzá abban, hogy az emberekre fordítjuk a pénzt, a, leg, a társadalom legrászorulóbbjaira. Persze a foglalkoztatás terén a, ponton, a legfontosabb talán ez a terület, Ugyanakkor az egyes és hatos bekezdéssel egyetértünk, mert a költségvetési ellenőrzésre szükség van a növekedés beindítására, és hogy fenntartható legyen a munkahelyteremtés. Ebben ezért a hármas bekezdést nem tudjuk támogatni. Egy másik kényes kérdés az európai foglalkoztat munkanélküli biztosítási segély. Egyet értek azzal, hogy az aszimmetrikus sokokat valahogy kezelni kell, de nem vagyok benne biztos, hogy az európai munkanélküliségé bevezetése olyan jó ötlet lenne. A négyes bekezdésben azt tudom támogatni, amikor az előadó azt mondja, hogy az Európai Uniónak szociális dimenzió terén előre kell lépnie, de nem úgy, ahogy azt Kiotis úr javasolja, éppen ezért erre vonatkozóan majd pontosító módosítókat nyújtok be. Az állásképpen tehát arra szeretném kérni Szilikiotis urat, hogy az ötös bekezdésben a munkanélküli segélyek rendszerét ne kösse hozzá a gazdasági kondicionitással, semmiképpen a tagállamok szempontjából. Ennyit szerettem volna elmondani, biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés a kollégával az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm szépen, képviselőasszony! Maria João Rodrigueznek adom meg a szocialista frakció nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Um, this is indeed a very important discussion and by coincidence... Valóban nagyon fontos téma ez, amiről beszélünk. Az ECON és a Budget szakbizottságban teljesen véletlenül pont most beszélnek ugyanerről a témáról. Ami jól mutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és az is, hogy a mi szakbizottságunk is bevonásra kerüljön. Mi forog itt kockán? Az övezetben nagyon nehéz időszakot élünk meg, belső különbségek óriásiak, és nagyon alacsony a növekedés. Főként a munkanélküliség terén óriásiak az eltérések a tagállamok között, például a munkanélküliségi ráta, és a különös tekintettel a fiatalkorúak munkanélküliségi rátája tekintetében. A szociális normákra nagyon komoly nyomás nehezedik az euróvezet egyes tagállamaiban, ezért ezeket a tendenciákat meg kell fordítanunk, nagyobb, gyorsabb fellendülés és nagyobb konvergencia kell, hogy átvegye ennek a helyét. A frakciónk meggyőződése az, hogy a megoldás egyik része az lehet és kell, le legyen, hogy minden tagállam erőfeszítéseket hozzon, amikor ugyanis a az éves növekedési jelentéssel kapcsolatos Annual Growth Survey témában elfogadtuk a jelentésünket, akkor is kimondtuk, hogy igen, a reformokra szükség van, de a megfelelő reformokra, illetve a színvonalas munkahelyteremtésbe kell forgatni a pénzeket. De hát persze a közös fiskális szigor az euróvezetben kötelező, elkerülhetetlen, éppen ezért egy kiegészítő fiskális kapacitásra van szükség, hiszen a nemzeti költségvetések már nem tudják a közös szigorú normák miatt meg van kötve a kezük. A budgetban és az econban a kollégák különböző fiskális kapacitásokat azonosítottak, amelyek fontosak lennének. Van azonban kettő, amely számunkra különös relevanciával bír. Az egyik az, hogy a felfele mutató gazdasági és szociális konvergenciát támogassuk, a másik pedig a sok hatással szemben jelenálló képesség javítása um, a tagállamokban, ez pedig az európai munkanélküli biztosításrendszernek bevizetése. Éppen ezért az Econ és Budget szakbizottságban a kollégákat segítenünk kell, főként ezen két eszköz tekintetében senki sem tagadhatja, hogy ezekre szükség van, de a kondicionalitás igen kényes kérdésével ezen a ponton szembe kell majd nézni. Én sok mindenki véleményét meghallgattam. Elmondom, hogy a szocialista frakciónak mi a szálláspontja. Itt nem a feltételekhez kötésről van szó igazából. Hmm. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy valódi gazdasági fellendülés, illetve a társadalmi különbségek valós csökkenése kísérje ezeket. Ezért van szükség reformügyben a megfelelő megközelítésre. innováció, az újító jellegű társadalmi egyenlőtlenségre, de szociális egyenlőtlenségek elleni intézkedések, eszköztára. Alapvetően ezekre van szükség, és ezt az álláspontot fogjuk képviselni, amikor ebben a szakbizottságban a véleménytervezet véglegesítésén dolgozunk, majd köszönjük. Ulrike Trebézius az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közös költségvetés az eurozóna számára elutasítom. A kérdés az az, hogy az eurozóna akar egyáltalán egy ilyen közös költségvetési rendszert, az eurozóna nem működik. Ezt tartósan kellene stabilizálni. Az euró az elmúlt évben gazdasági katasztrófát okozott Európában. Először is Észak-Európából vették ki a pénzt, ezt berakták egy dél-európai ingatlan buborékba, ez persze befektetéseket jelentett délen. Ennek következtében nálunk Németországban a tömeges munkanélküliség jött létre, illetve a 2010-es agenda program. Az ingatlanpiac nem tudta az euró tehetetlenségét felváltani. Ezután következett egy központosítás, és nem volt megfelelő tudás arról, hogy milyen egy megfelelő árfolyam politika. Még a neves közgazdászok is megállapították azt, hogy az euró nem jó konstrukció, és megfelelően kellene elemezni az eurót, illetve az EU-t is azonban nem vallják be a hibákat, most közös gazdasági kormányzás, közös költségvetés szeretnének az eurózóna számára. Én erre egyértelműen nemet mondok. Az ECON munka dokumentumában fel van sorolva a sok probléma. Beszélnek arról, hogy az, a gazdasági transfereket hogyan akarják megakadályozni, viszont ez nem lehetséges. Azt láthatjuk az euró esetében, hogy az Európában létrehozott szerződéseknek semmi hatása nem volt. Állandó jogsértés van az eladósodási kritériumnál, az állami finanszírozásnál, az LKB esetében, vagy a no bailout esetében ezeket megsértették. Pontosan most adják meg a következő segélyprogramot Görögországnak pedig eh, nem születtek meg a megfelelő eh, lépések. Azt is láthattuk, hogy az IMF számai alapján ...70-80 milliót eh, val tartoznak. Hogyan lehetne magyarázni azt a németeknek, akik Eh, kemény reformokat eh, eh, végrehajtottak, nekik kell majd ezért is helytelniük. Nem tudom, hogy Sajble hogyan fogja ezt majd 2018 ezt a problémát elhalasztani. Spanyolország is megsértheti a költségvetési szabályokat, és Franciaországban pedig már szinte állandósult a szabályok megsértése. Az eurózónában egyáltalán nincs jog ezt lábbal tiporják, és nem igazán könnyű megmenteni ezt a rendszert. Úgy gondolom, hogy mindenkinek vissza kellene térnie a jogállamisághoz, és ezt az új őrületet, a közös költségvetés az eurozóna számára el kell utasítanunk. Ennek csak az lenne az értelme, hogy a gazdagabb országból a tehetetlenebb országok számára átadják a pénzt. Nem vagyunk készek erre, nem vagyunk képesek arra, hogy igazi gazdasági reformot hajtsunk végre. Csak nemzeti konjunktúraprogramokat hajtunk végre, és még több eladósodást eredményezünk. Nem lehet még több reformot rákényszeríteni az országokra. Az országoknak maguknak kell ezekkel előállniuk, és nem pedig dekrétum alapján, ami az EU-ból érkezik decentralizált, szubszidiáris és kisebb euróra van szükségünk. Az olaszok és a franciák majd járják a saját útjukat, de nem mások pénzén. Thank you. There is no... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a liberálisok részéről senki nincs itt, a zöldek részéről szintén senki nem tisztelt meg bennünket a jelenlétével, az EFDD frakció pedig nem jelölt ki felelőst. Melán asszony maradt az ENF frakció nevében, aki nincs itt, de hát gondolom, hogy megint Dominik Márten urat lesz szerencsénk meghallgatni. I, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a jelentésben mi véleményt formálunk meg, eh, ahol az eurozónát megoldásként eh, kínálják fel. Mi pont az ellenkezőjét gondoljuk. Az eurozóna nem a megoldás, hanem a probléma. Nem konjunkturális válság van, hanem egy strukturális válság. Az, amiatt, hogy euró van. Az eurózóna, euróövezet e, és e, gazdasági e, előrehaladása a leggyöngébb a fejlődő országok között, fejlett országok, bocsánat, a fejlett országok között. Tehát ezért a GUE azt javasolja a véleményemben, ők szeretnék ugyanis mindegyik nemzetet elnyomni, mi pont az ellenkezőjét gondoljuk, mint ők. Úgy látjuk, hogy úgy lehet kijönni a válságból, hogyha a tagállamok együtt működik, tehát a nemzetek Európáját valósítjuk meg, és hogyha Európa erős, akkor a gyenge országokkal nem lehet erős Európát csinálni ugye egységes kormányról, egységes valutáról, egységes kormányról beszélnek, a monetáris szuverenitás és a, a pénzügyi és a jogalkotási szuverenitás már a múlt bebizonyította. Tehát ez azt jelenti, hogy mi abszolút nem értünk egyet az önök tervezetével. Thank you. Mr. Schuster has asked for the floor. Köszönöm szépen, Schuster úr kert szót. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogyha a belső piacban szeretnénk megtartani az európai gazdasági növekvést és jólétet, akkor nem is kell tovább fejleszteni az eurózónát, és pontosan erről kell beszélni, el kell térni a szabályokhoz kötött rendszertől, amely a különböző euró országok érdekeit szolgálja. Egy politikai rendszer jönne, amelynek teljes mértékben demokratikus ellenőrzés alatt kell lennie. Sokkal erősebb politikai súlyt kell adni a növekedésnek, a foglalkoztásnak, illetve a munkanélküliség leküzdésének. Szerintem ez a központi kihívás, amely előtt állunk, és mindenfajta fecsegés azzal kapcsolatban, hogy az euró ezért, meg ezért felelős. Hát azt mondom, hogy nézzük meg, hogy miért is jött létre az euró, a, a közös valuta, ez, eh, ez ellentmond a, ennek a hamis érvelésnek. Milyen szerepet játszhat az európai munkanélküliségi eh, biztosítás? Szerintem ez nem lehet gazdasági stabilizátor, és több okból kifolyólag is. Először is a munkanélküliség területen itt nem konjunktuális jelenséggel van dolgunk, hanem minden országban ez egy strukturális munkanélküliség már. Amikor strukturális munkanélküliségről beszélünk, és ezt le akarjuk küzdeni, akkor nagyon fontos, hogy növekedést, foglalkoztást kell elérni, és szerintem jobb lenne egy olyan költségvetési kapacitás, amely arra fókuszálna, hogy befektetéseket segítsünk elő, amelyek a produktív irányba haladnak el. Arra kell gondolnunk, hogy a, az EFSZ-vel már jó kiinduló pontunk van, ezt tovább lehetne fejleszteni, ugyanakkor sokkal um, erősebben kell európai oldalról um, erősegíteni az állami befektetéseket a kutatásfejlesztés területén. Ugyanakkor van egy további érv is. amelyet nem vettek figyelembe az Európai Munkanőrösségi Biztosítás kapcsán. Arra is gondolni kell itt, hogy milyen területeken kell harmonizálni a munkanélküliségi biztosítást alapvető fontosságú lenne ez, ezzel nem foglalkoztak. Ez amellett szól szerintem, hogy nem kell a központba helyezni a munkanélküliségi biztosításra hanem inkább a kapacitás erősítését. Köszönöm a, az ütemtervet elmondom, a határidő a módosítók benyújtására június 3-a, az Emperor Szakbizottságban július 13-án fogunk erről beszélni, az illetékes szakbizottságban, az Econ-ban, a budgetben szeptember 5-én fognak erről szavazni. Most pedig rátérünk a hatos napi rendi pontra, és a, az európai közösségek, illetve a svájci a Svájccal kötött megállapodás a személyek szabad mozgásáról, Horvátország csatlakozásával, most pedig megadom a szót a jelentés készítőjének, Ján Jelszka asszonynak. Szanowni Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a megtiszteltetés jutott osztály részül nekem, hogy egy ajánlástól számoljak be, méghozzá a tanács a egy határozatáról van szó, hogy jegyzőkönyv az EK és Svájc között létrejött a személyek szabad mozgásról szóló megalapodásról Horvátország csatlakozása figyelembevételének céljából a téma. Tehát eh, itt eh, egyébként Horvátországról van szó, miután csatlakozott az Európai Unióhoz. Tehát ez a kérdés pillanatnyilag az Európai Parlament hozzájárulására van szükségehez konzultációs eljárásban, és elkerülhetetlen, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ezt a jegyzőkönyvet tényleg alá lehessen írni. Ez egyébként egy standard eljárás, hogy úgy mondjam, minden egyes EU bővítés során ezt alkalmazzuk. Mielőtt bemutatnám a tervezetemet, egy néhány információt is szeretnék adni az összefüggésekről még hozzá a következőket szeretném említeni. Svájc és az EU közötti megállapodás a szabad mozgást illetően 2000-ben került aláírásra, akkoriban a 15 tagból álló euról beszéltünk, és ezt követően 2004-2009-ben bővült ez a megállapodás, hiszen egy első és egy második jegyzőkönyvet kellett megfogalmazni az ismert körülmények miatt. Így módon a szerződő felek polgárai megkapják a lehetőséget, hogy a mindenkori másik ország felségterületén dolgozhassanak és lakhassanak. Miután Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, a terv az volt, hogy egy harmadik jegyzőkönyvet írunk a megállapodással kapcsolatban. 2014. február 9-én volt egy népszavazás Svájcban a tömeges bevándorlásról. Ez egy fontos esemény volt, ezek után ugyanis a jegyzőkönyvvel kapcsolatos munkálatokat egy időre felfüggesztették. 2016 márciusában végül is megállapodtunk Svájccal, hogy a az említett megállapodást végül is ki kell terjeszteni Horvátországra is. Az EU egyébként azt a véleményt képviseli itt, hogy, hogy a 121. cikk a svájci alkotmányból nem hozható összhangba a szabad mozgással, a polgárok szabad mozgásával, ugyanis Svájc pillanatnyilag azt várja el, azt követeli meg, hogy a svájci cégek a svájci állampolgárokat részesítsék előnyben, egy előnyösebb elbánásban, amikor munkaerőt keresnek. A szabad mozgás keretében azonban olyan rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek értelmében újfajta korlátozást nem lehet bevezetni. Svájc polgárai vonatkozásában sem, ha ez hátrányos megkülönböztetéshez vezet. Tehát kvótákat, egyéb korlátozásokat a megállapodás értelmében nem szabad alkalmazni. Vagyis újra csak hangsúlyozni kell, hogy a 121A cikk a szabad mozgással nem hozható összhangba, és az EU többször hangsúlyozta, hogy nem értünk egyet a megállapodás módosításaival, ilyen értelemben pillanatnyi kompromisszum érdekében dolgoznunk. Az én jelentésem egyébként elsősorban nem ezekre a megoldásokra vonatkozik, amelyeket itt keresnek. Csupán arról van szó, hogy ki kell bővíteni Horvátországgal az említett megállapodást. Előadóként egyébként azt a javaslatot teszem, hogy a parlament a megállapodás kiterjesztését szavazza meg, ugyanis az a véleményem erről, hogy ez a megállapodás az EU és Svájc számára is kedvező tartalmú, hiszen megkönnyíti a kereskedelmet, illetőleg a gazdasági kapcsolatok ápolását a két terület között. A jegyzőkönyv azt tartalmaz egyébként, hogy Svájc az aláírást követő 7 éven belül új kvótákat és korlátozásokat a bérezés és a munkakörülmények vonatkozásában még bevezethet. Azonban azt kell, hogy mondjuk ezen időszak utolsó két évében egy vegyes bizottságnak hozzá kell járulnia, ha ilyen értelmű módosítások lépnek életbe. A horvát állampolgárok, akik Svájcban kívánnak dolgozni, két kategóriába kerülnek besorolásra. Az első a 4 és 12, illetőleg a hónap közötti időszakra vonatkozik, vagy az egy hónap fölötti időszakra van egy külön megállapodás. Itt ezt folyamatosan növelik egyébként ezt az időszakot, és ez azt is jelenti, hogy teljesen meg, idővel megnyílik teljesen a munkaerőpiac a horvátok előtt. Horvátországnak egyébként ami korlátozások vannak, szintén van lehetősége korlátozásokat bevezetni, és van egy záradék, amely azt tartalmazza, hogy a hét év letelte után Svájc még lehetőséget kap arra, hogy egy védőzáradékot vezessen be a horvát állampolgárok vonatkozásában. Ez három évre vonatkozik. Ez végül is azt jelenti, hogy Svájcnak lehetősége van arra, hogy a munkaerőpiacát mindent egybevetve tíz évig védje meg. Horvátország ezt a megtárgyalt megoldást végül is elfogadta, és a már az említett okoknál fogva én is támogatom azt, hogy ezt a hármas számú jegyzőkönyvet ténylegesen aláírjuk. Abban bízom, hogy Támogatni tudják a javaslatomat, de természetesen kész vagyok a vitákra is, amennyiben ezek szükségesé válnak. Köszönöm. Van-e hozzászólás, megjegyzések a képviselőktől ebben a témában? Mirinszki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék csupán hozzászólni Szeretném elmondani, hogy a koordinátorunk nevében Steinbrück asszonyról van szó, aki a szociális és demokrata árnyék előadó egyetértésünket fejezném ki Jazov Leszka asszony tervezetével kapcsolatban. Köszönöm szépen. E, Köszönöm szépen. Egyébként az Európai Bizottságot is szeretném megkérdezni, és a tanács képviselőit is. Arról van szó itt, hogy EU tagállamok kapcsán továbbra is alkalmazzuk ezeket az átmeneti időszakokat. Ugye tíz évről beszélünk ebben az esetben a munkaerőpiac vonatkozásában. Azért ez egy meglehetősen hosszú időszak. A munkaerő szabad mozgásáról beszélünk, amit mi el akarunk mélyíteni. Most csatlakozik egy új tagállam, egy nagyon hosszú átmeneti idővel. Mi, mi az oka, hogy ez ilyen hosszú? Bender úr, itt van a bizottság képviseletében? Fel tud világosítani bennünket? Ha igen, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést is. Nem tudom felvilágosítani, attól tartok eh, ebben az ügyben, hogy miért vannak ilyen hosszú átmeneti időszakok, miért léteznek ezek, ugyanis a legtöbb tanulmány értelmében, ami a munkaerő szabad mozgását illeti a legtöbb országban, ez végül is a hazai munkaerőpiacra nézve pozitív hatást gyakorol, az 5 plusz 2-es szabály, amit az Európai Unión belül is alkalmaztak, és úgy vélem, hogy ez egyszerűen egy kialakult gyakorlat. Itt ezt alkalmazzuk ugyanúgy a svájci EU jegyzőkönyvbe, és a két fél nem nyilatkozott úgy, nem szándékozza azt, hogy a egy eltérést alkalmazunk a már bevezetett szabályokhoz képest. Ennyit tudok erről elmondani. Ami a többit illeti, egy üdvözöljük a márciusi aláírt a svájci kormány részéről, tehát ilyen értelemben örülök annak előadó asszony, hogy ön is minden bizonyal megadja a hozzájárulást ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó. A menetrend a következő módosítók határidője május 31-e, ami pont holnap van, és eh, szavazás a foglalkoztatásban június 21-én, eh, és a plenárison minden bizonyja szeptemberben tárgyaljuk ezt a nyári szünetet követően. Ez azt jelenti, hogy eh, eljutottunk a szavazásokhoz, ez szerepel a napi rendünkön, de nem az időt értük el, ami azt jelenti, hogy marad 30 percünk most kávéra, meg hasonlókra, tárgyalásokra, meg ilyesmire. 5 órakor kezdjük a szavazást. Nem kezdhetjük meg korábban természetesen, hiszen számosan vannak, akik majd akkor érkeznek, amikor szavazni kell. Köszönöm szépen egyelőre, és kérem, legyenek itt néhány perccel már a szavazás előtt. Köszönöm. Are you ready to start the voting? Készek arra, hogy elkezdjük a szavazást? Fantasztikus. A részenkéti szavazási kérelmek a strukturális párbeszédről szóló szavazásnál két kérés érkezett a GUE, illetve az EPP részéről a részenkéti szavazás irányába. Mondhatnánk azt, hogy itt különleges körülményekről van szó, ezért ezt megengedem. Ezt most, de hangsúlyozom, hogy ez egy kivétel, és nem vagyok abban biztos, hogy a mi elnökök erre igent mondott volna. Az elnyékjelentéstevői ülésen, koordinátori ülésen kellett volna ezzel foglalkozni, hogy ne álljon elő ez a helyzet. Mindemellett, akkor rá is térünk a szavazásra, a részenkénti szavazás. Első rész, a részenkénti szavazás elfogadhatósága, teljes szöveg a kettes és négyes rész nélkül. A teljes szövegről Szavazunk a kettes és a négyes rész nélkül. Mellette. Ellene. tartózkodék, elutasítottuk. Ellen. the whole text mm. of the whole compromise, yes, yeah, all yeah. paragraphs included. Yes. So you have to, you have to tell the uh, EPP the PR bit on the wrong trip. I think mm. you are in favour. We have decided that... Arról döntöttünk, hogy valószínűleg félreértettek engem. the vote is on the... Most a teljes szövegről szavazzunk, a kettes hármas rész nélkül. Ki támogatja ezt? elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. Elektronikusan szavazunk. Part whole. Első rész, a teljes szöveg a kettes és hármas rész nélkül, és szavaztak géppel, ezért lezárom a szavazást. So it's adopted. It's adopted with a elfogadtuk többséggel, erős többséggel. A második részről szavazunk. Ez a részenkénti szavazás, amit a GUE kért. A hatos bekezdésen belül in the framework of the European semester and at all stages of the European semester, tehát erről szavazunk. Those in favor. Ki támogatja ezt? Those against. Ki ellenzi ezt? Tartózkodik? Elutasítottuk, és ellenőrizzük. The vote is open. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A harmadik részre térünk rá. Ez az, amit az EPP kért. A nyolcas bekezdésben a következő szavak, idézem angolul, and to reinforce the legislation on paternity leave. Szerintem ez egyértelmű mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. The vote is open. A szavazást megnyitom, és most már le is zárom. Elfogadtuk 28 igen szavazattal. Egyes kiegészítés. Ez a hatos bekezdés, ez egy kiegészítés. Hatos bekezdés, kiegészítés, hogyha ezt elfogadjuk, ez a hatos bekezdés részén, végén lesz, mellette, ellene, tartózkodik, szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. The vote is open and... Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kiegészítés. Ez kiegészítése a hetes bekezdésnek. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor ez a hetes bekezdés végén lesz. Mellette? Ellene? tartózkodik, elfogadtuk szerintem, de inkább ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végső szavazás következik mellette. Ellene tartózkodik, Ez elektronikusan történik ez a szavazás. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 21 igen szavazat, 18 nem szavazat. Most akkor átérhetünk a többi szavazásra. Rátérünk az MFF választások utáni felülvizsgálatára. Pirinszki úr a jelentéstevőnk A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 11-es módosítót, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 23-as módosítót, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum a következő oldalon mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette. Is Amendment 38, those in favor. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum a 9. oldalon mellette ellene tartózkodik, úgy vélem ellenőriznünk kell a H kompromisszumot, a szavazást megnyitom, most pedig lezárom a szavazást, elfogadtuk. ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 67-es és a 68-as együtt mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 69-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 70-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, ellenőrizzük a 70-es módosítót, a szavazást megnyitom, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, most a véleménytervezetről szavazunk módosított formájában. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen szavazattal. We take on the draft report by Brando Benify and we start with the um, Amendment 74. Those... Következő jelentéssel folytatjuk. 74-es, Brando Bennifei 74-es metelene tartozik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodik. Jó, akkor a 80 Kettest ellenőrizzük. And it is rejected. Amendment 85. Those... Fogadtuk el 85-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 86-os. Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodik. Nem láttam, úgyhogy elnézik elektronikusan. Az első rész tehát elektronikusan szavazzunk. Azt hiszem, hogy ezzel végeztünk is. 36 a hat arányban négy tartózkodásán mellett. Elfogadtunk második rész mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük akkor a 86-os második részét. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette, C kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas módosítóval folytatjuk, mellette ellene, bocsánat, igen, két részben szavazunk. Az első rész mellette, százas mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Lehet, hogy elvetettük? Elnőzik elektronikusan. And the vote is closed. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 102-es módosító és 103-as. A kettőről együtt szavazunk. Mellette, ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. elfogadtuk, mondja közmegegyezés, úgy, úgy látszik, hogy ez senkinek sem fáj. A DA kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ös elnézést igazuk van, az E kompromisszumon átugratunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és akkor most jön a 115-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as két részben szavazzunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig H kompromisszum mellette nem, nem, hallom a padsorokból, hogy nem. Igen, és igazuk van, elnézést. 123-as módosító, 124 ös és 125-ös együtt szavazunk erről a háromról, mivel megegyeznek, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kultúra 38-as módosítója mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. A kultúra 47-es mozisidói mellette ellenne tartózkodik, elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K, mint Károly kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. L, mint László kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. M, mint Mihály kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kompromisszum N, mint Norbert mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 179-es mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ó, kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százkilencvenkettes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük a 192-est elektronikusan. A szavazást megnyitom, és egyből le is zárom, és megadtam, hogy 17.31-ban meggyőző többséggel elvetettük. 195-össel folytatjuk. Tehát 195-ös, 196-os és 196-os a háromról együtt szavazunk mellettük. Ellenük tartózkodók, nem fogadtuk el. P, mint Péter kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 200 nem. Q kompromisszum következik. Ah. Amendment 203 that you will... Nem, a 203-as értelmét vesztette? Nem, pont az ellenkezőit hallom. A 203-asról mégiscsak szavaznunk kell. Mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Q, kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 210-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 211 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 214, ha jól hiszem. Igen, 214 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 215-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 210 Okay. 216-osról és 217-esről együtt szavazunk, mert megegyeznek mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. R, mint Robert kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 224-es és 225-ösről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Es, mint Samu kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettő 34-essel folytatjuk mellette, ellene 234-es, még egyszer mondom. 231-esről nem kellett szavaznunk, 234-esről. Tehát még egyszer mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 234. Ellenőrizzük elektronikusan a 234-est. Open, and now the vote is closed.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 Well, if we close the vote and they were late, we can repeat if you want. do you want to repeat the vote on amendment 234? Nem értem, hogy mit akarnak. Talán, hogy megismételjük a szavazást? Tehát a 234-esről szavazzunk ismételtem. Megnyitom a szavazást. Szavazást megnyitottam. Tehát a 234-esről az önök kedvéért újra A szavazást lezárom, és sok nem változott, 26-21 arányban fogadtuk el. 2.35-tel folytatjuk, és a 2.36, a kettőre együtt szózunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 2.37-es mellette ellene. Jaj, bocsánat, két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Második rész, tehát a 237-es második része mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 238-as mellette ellene tartózkodik, Szerintem nem fogadtuk el. 238-ast elnézzük elektronikusan. Lezárom ezt a adat. And the vote is now closed. 19-25 arányban elvetettük valóban, igazam volt. S. A. Samuel Aba kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 240-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 240, 240, 2, 243 és 244, együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. T, mint Tamás kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 253-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. U, mint ubul kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Dupla D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 259-es és 260-asról együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 261-esről nem kell szavaznunk. 262-esről és 263-asról együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 264-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. KA kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Nem volt világos, ellenőrizzük elektronikusan. Compromise KA. The vote is open. And the vote is now closed. And it's carried by 38-9 arányban elfogadtuk. Um, amendment 260. 266-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. V mint mint Viktor mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk tök dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodik, Elfogad. Kettő 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. X, mint az akták mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 295-ösre ugrunk, ez a 21. oldalon található a szavazólistában mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 300-as mellette, ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük a 300-as módosító. Szép kerekszám, szavazást megnyitom szavazás lezárom. Valóban elvetettük. 302-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. BB, mint Balaton Boglár kompromisszum, abból is az A verzió mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. kulturális szakbizottság 19-es módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 307-es és a 308-as, erről a kettőre együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk fogadtuk el, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Because it was unclear. We opened the vote. Lehet, hogy tévedtem. Megnyitom a szavazást, elektronikusan előzzük az Y kompromisszumot. Compromise Y, and it is carried. Shit. Uh, compromise Z, those in favor. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 317-es és 318-asról együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A, a dupla A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Dupla B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 343-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 344-es mellette ellene tartózkodik. Hát a biztonság kedvéért ellenőrizzük a 344-es módosító indítványt, és elég meggyőző többséggel elutasítottuk. Dupla C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ugorjunk egy oldalt. 363-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 364-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 365-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 367-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 368-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Megint lapozunk. ...374-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 376-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 377-es szóbeli módosító a szocialisták részéről, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kulturális Szakbizottság 23-as módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jönnek a hivatkozások és a preambulum bekezdések, az egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Meg elfogadtuk kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el négyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ötös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hetes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Hmm. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs. Ellenőrzik elektronikusan a 11-es módosító indítványt, a szavazást megnyitom, majd egy pillanattal később a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy valóban elvetettük. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elfogadódik, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 18-as mellette ellene tartózkodik. Nézzük meg elektronikusan a biztonság kedvéért a 18-as módosító a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom nem fogadtuk el sajnos. 19-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el ezt sem. Sajnos 20-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Dupla E, mint elemér, kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31-es mellette, ellen tartózkodik, nem fogadtuk el, 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, dupla F, mint Ferenc kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, dupla gaming gerda kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 40-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 41-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 40. 41-es szeretnék elektronikusan ellenőrizni? Jó, szavazást megnyitom, tehát 41-esről. Szabadást lezárom. És tényleg nem fogadtuk el 42-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 43-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 44-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 45-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 46-os mellette ellene tartózkodik. Hát ellenőrzzük elektronikusan a 47-esről hatosról, bocsánat, javítja magát a tolmács. 25-21 arányban elfogadtuk. Virágos. 47-es most jön mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 komprom 50-es mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőriznünk kell. Az 50-es módosítóról elektronikusan szavazunk tehát. The, the vote is now closed and it is rejected. És tényleg nem fogadtuk el. Dupla H, mint Hedwig kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Ehm, elfogadtuk szóbeli módosítók a 60-as módosítóval kapcsolatban. Az kétszer használják az edekült, mint megfelelő szót, ennek a törlését javasolják ki. Támogatja ezt mellette? Ellene? tartózkodik, elfogadtuk. Kettes valószínűleg ez a dupla I kompromisszumot jelenti, mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. JJ, dupla József kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. This one? 64. Yes, amendment 64, those in favor. Those... 64-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. On block vote. Sorry? Perhaps an unblock vote. No, no, no. Amendment 66. Those in... 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kult C preambulum bekezdése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kult D, mint Dénes preambulum bekezdése mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 71-es mellette es ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 72-est ellenőrizzük elektronikusan. And the vote is now closed. Szózás lezárom, és elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk mint hogyha a lista végére értünk volna, nincs más hátra, mint előre, és az utolsó záró elektronikus szavazásra kell sort kerítenünk, amit meg is nyitok. És le is zárok. És 36-8 arányban egy tartózkodás mellett megszavaztuk taps.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 A szabályok értelmében ennek így kell lennie. Helga Stevens jelen van? Mert akkor meg is kezdhetjük a szavazást a Helga féle jelentéstervezetről. A Peti hatos az első, amiről szavazunk. Támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Peti 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os Petitől mellette ellene tartózkodás elfogadva. FAM 1 eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva. AFET 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kultúr 25-ös, okafogyott, okafogyott, a 8-as, a Trantól, Juritól is, egyes kompromisszumos ezek után támogatja, az a tartózkodás elfogadva. 39-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Melyik a következő? Peti 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os, mm, elnézést, nem. A következő oldal a 47-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 2-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Peti 24-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a PETI 24-et, megnyitom a szavazást, ne, 24-es, petíciós bizottság. The vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az eredmény alapján. 29-es, envitem, mellette ellen tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 60-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Inkább nézzük meg. 61-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 63-as támogatja, a tartózkodás elfogadva. 64-es támogatja, szavazat tartózkodás elfogadva. Ó kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A következő oldalra P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük a P kompromisszumost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. kompromisszum és a 9. oldalon mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartaszkodás elfogadva. A következő a TRAN 6-os mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Tran 7-es részenként szavazunk, az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt. Le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva er kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem szavazzunk erről, elég sok volt a tartózkodás. 88-as. Olyan sok volt a tartózkodás, hogy nem láttam pontosan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Júri 10-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es. Eh, Mi? Hmm. Júri 11-es, a 13. oldalon mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. T kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. NV20-as mellette, félbe kell szakadnom. A 88-asra szeretnék visszatérni, ön azt mondta, hogy elfogadta, elfogadtuk a módosítót, de hogyha többen tartózkodnak, mint akik szavaznak egy módosító mellett, szerintem 28-an tartózkodtak, szerintem ez nem jelentett elfogadást. Valóban, de a szakértők azt mondják, nem így számoljuk, nem így számolták, 12 mellette egy ellenszavazat és 29 tartózkodás. És ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Így működik. Tehát ez a szabály. Nem kéne az 50 százalék? Nem. Hát hagyatkoznék a szakértőimre, és hát ők ismerik jól ezeket a szabályokat. A T kompromisszumot elfogadtuk. Akkor tovább lépünk az NV20-asra. Elfogadtuk. Szavazzunk a... Akkor szavazzunk az NV20-asról még nem fejeztem. NV20-as, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ú. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. FAM 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Dupla V mellette ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a 118-ast. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed on amendment. Lezárom a szavazást a 118-asról, elfogadtuk. A I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartozkodás elfogadva. AA kompromisszus mellette ellene tartozkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ellenőrizzük a Z kompromisszumost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 136-os eh? mellette ellene tartózkodásra eh? elfogadva. AB mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 142-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi, nem, nem. Okafogyott. 144-es, 144-es mellette ellene tartózkodás, úgy látom elutasítottuk, de ellenőrizhetjük a 144 es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Oké, rendben, elfogadtuk. Ezzel tovább lépünk. 145-ösre, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A H kompromisszum mellette elfogadtuk. 148-as mellette ellenet tartózkodás elutasítva. Kult. Mondott valami valamit? Kult. Egy, vagy ellenőrizni szerették volna? Akkor ellenőrizzük. 148-as ezek után ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kult egy mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Kult 3 mellette ellen tartózkodás elfogadó. Kult 4 mellette ellen elfogadva. 5-ös kult mellette ellen tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellen tartózkodás elfogadva. Kult 8 mellette ellen tartaszkodás, tartózkodás elfogadva. Akkor rátérünk a kult 9-esre, mellette ellen a tartózkodás. Ellenőrizzük a kult 9-et. Megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva. A 10, 15, 12, 13, 16, 17, 18 együtt meg tudjuk szavazni? Azok, akik támogatják, nem, úgy látszik nem. Vagy azt mondják, önök nem támogatják ezt az ötletet. Akkor végig megyünk rajta egyenként. A tízes kult, mellette lenne tartózkodás elfogadva. Kult 11, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A regi tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, Edvi 9 mellette ellen tartózkodás elfogadva, Envi 10 es mellette ellene tartaszkodás. elfogadva. FAM 11-es mellette ellene tartaszkodás. elfogadva. NV 11-es mellette ellene tartaszkodás. elfogadva. 12-es mellette ellene tartaszkodás. elfogadva. Peti 49 mellette ellene tartaszkodás. elfogadva. NV 17-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, NV 24-es eh, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, NV 26-as mellette ellen tartózkodás elfogadva. Regi 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 9, mellette ellene ellenőrizzük a Regi 9-et. Megnyitom a szavazást, és most lezárom. Az eredmény megszavazva. From 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, PETI nem, FEM 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, LIBE 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 22-es mellette ellene tartózkodásra elfogadva. Tran 1-es részenként szavazunk, az első rész támogatja ellenszavazat tartózkodás, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as. Ellenőrzik a Tram 2-est. Mhm, megnyitom a szavazást. Most lezárom. Elfogadva. Tran 3-as, mellette ellenet tartózkodás, elfogadva. Tran 9, mellette ellenet tartózkodás, elfogadva. Trant 10 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a Trant 10 Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadva. Trant 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Trant 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 14-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 15-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, talán 22-es mellett ellentartózkodás elfogadva. 23-as mellett ellentartózkodás elfogadva. Peti 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 7-es. Júri 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 9 mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Júri 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 13-as mellette ellene tartózkodás Lim 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es Libe mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő oldal. Libe 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizni kell. 27-es. Libe. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as libe mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Libe 30-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Deve 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 7-es mellette ellene tartózkodás. Deve 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 9 mellette első rész elfogadva. Második rész a Deve 9-esnél mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 12-es mellette ellene tartózkodás elfogad. Deve 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 17-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a Deve 20-at. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. A FET 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. FET 7 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es mellette előre tartózkodás elfogadó. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 158-at, ezzel meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazattal. Peti egyes, mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Juri kettes, okafogyott. 159-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 160-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Peti 12-es, 32. oldal támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 161-es, mellette ellenet tartózkodás, elutasítva 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A D me kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A E mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Oka fogyott a Peti 26-os, nem? Ég. Elnézést. Peti 26 osra szavaznunk kell mégis, mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 23-as. Már ezt lefedjük. AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174-es mellette ellene tartózkodás elutas, ö, 175-ös hm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum B kompromisszum támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. FEM A mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran, tran, a, tran A, vagy tran E, tran A, tran A. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran B, mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellentartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Mm, igen, elnézést. 12-esről van szó? Szerintem nagyon világos volt. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM C mellette ellene tartózkodás elfogadva, fem D mellette ellene tartózkodás elfogadva, libe A mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, fem H mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem, I, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem, J, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as, 29-es, 30-as, ugyanarról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. ezek után 32-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük a 33-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. FMK, elnézés, 34-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadta? Akkor ellenőrizzük a 34-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás. G mellette ellene tartózkodás. FAM R mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran C mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran D mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, azt mondom. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. És ezzel eljutottunk az utolsó szavazásra a tervezetről, a módosított formájában szavazunk róla. Ezzel megnyitom a szavazást. Az utolsó szavazás ez tehát 41-3 arányban elfogadva. Önök is tudják az eredményt, maga a jelentés is tartalmazni fogja. Köszönöm szépen Stevens asszonynak, és majdnem elfelejtettem megköszönni a mellettem ülőnek is, és a többieknek is Június 15-én van a következő ülés. Nem, nem, úgy gondolom, 15-én nem lesz ilyen szavazás, mint a mai, mert ez nagyon kemény munka. Köszönöm szépen ezt a munkát, az együttműködést.